Ezzel lezárom ennek a jelentésnek a vitáját. Holnap 12 óra 30-kor szavazunk. Holnap 2011. Eh, október 5-én reggel 9-kor folytatjuk az ülést, a napi rendet eh, közzétettük, és a parlament web lapján is megtalálható. Az elnök asszony még nagyon kedvesen megköszöni a tolmácsolást, és lezárja az ülést.